Hölgyeim és uraim, talán mindenki elfog, elfoglalta már helyét, és megkérhetjük a tisztelt urakat és hölgyeket, hogy a kamerákat tegyék le, és szeretnénk elkezdeni a munkát. Még néhányan keresik a helyüket. Üdvözlöm ma, eset, ma este Andrus Ansép bizottság részére jelölt biztos jelölt, tehát a digitális piacért felelős biztos jelölt. Üdvözlöm az IMCO, az e, energia, belügyek, belbiztonság és a Kulturális és ö, Oktatási Bizottság tagjait is, csak úgy, mint a Belső Piaci ö, Bizottság ö, tagjait, amely ö, természetesen e-meghallgatásban a főbizottság. A bizottság célja, hogy lehetővé tegyük a kép a jelölteknek, hogy két képviselőt megválaszoljanak. Vajon a jelölt megfelel azon kritériumoknak, hogy a biztosi kollégium tagja legyen, illetve el tudja látni ráváró feladatokat. És az útmutatással egyhangulag a bizottságnak a jóváhagyással értékeli a biztos jelölt személyi függetlenségét és megfelelőségét illetve a kommunikációs képességeit is minősítik a meghallgatást megelőzően Andró Szanszép úr megválaszolta írásban a feltett kérdéseket, amelyet valamennyi képviselő is valamennyi hivatalos nyelven megkapott a kül a termen kívül is sokan látják ezt a meghallgatást, miután webstreaminget is biztosítunk a meghallgatás ideje alatt. A biztos jelöltet felkérjük, hogy körülbelül 15 percben tegyen egy állásfoglalást, illetve 5 perce van zárszóra, a kettő között pedig 45 kérdést fog kapni a képviselőktől, három perc mindegyikre, egy perc a kérdésre, két perc a válaszra, és mindenkitvel be fogom tartatni ezt az időkorlátot, amennyire csak tudom, ez fontos. Tolmácsolással történik, a meghallgatás 23 nyelvre van tolmácsolás, és valamennyi ö, hozzászóló anyanyelvén ö, szólhat hozzá. Emlékeztetni szeretnék mindenkit, hogy a kitűnő tolmácsok vannak, de kérjük, hogy ne beszéljenek túl gyorsan. Egyébként a tolmácsoknak nagyon nehéz lesz a feladat, lehet a feladata, hogy olyan gyorsan tolmácsolják önöket, mint ahogy önök beszélnek. Ezután pedig szeretném megkérni Andrus Ansip biztos,